nehéz a helyzet, sok más prioritás van a vízumok megszüntetése előtt. Persze Európa aggódik az illeges bevándorlás miatt, éppen ezért a tanács nem siet annyira megszüntetni a vizumokat, és ez nekem is túl korainak tűnik. Az utolsó megjegyzésem pedig a 25-ös kompromisszumos kapcsolatos, ennyi lett volna, tehát a mondandóm. Elnök, jó magam, mielőtt úrnak megadnám a szót, de Kaiser kolléganővel szeretnék egyetérteni azt illetően, hogy javaslata számomra jobb megfogalmazásúnak tűnik. Most pedig Albertini elnök úr kap szót. Kolléga, te vagy most az elnök ebben a pillanatban. Köszönöm szépen, tehát elnök úr, hogy megadtad nekem a szót szeretnék a köszönetnyilvánításokhoz csatlakozni, mert kötelességemnek érzem, és egyben örömmel teszem is, hogy ezeket a köszönetnyilvánításokat viszonozzam önök felé, hiszen nem mindig egyszerű egy egyetértést elérni. Nagyon sok kedvező elképzelést kaptam, néhány nehézséggel ugyan, de sikerült egy elfogadható szintézést kialakítani. Néhány megjegyzés azon érvekkel kapcsolatban, amik elhangzottak. DAF kolléga, ami egy sokkal határozottabb irányvonalat kíván követni. Mi is egyetértünk egyébként a kívánalmaival, úgy véltük, hogy az általunk használt megfogalmazás elfogadható jelenleg az átalakulások szakaszában, és nem a forradalmi átalakulás szót használtuk, ahogyan az ő ahogyan ő tartotta volna ezt kívánatosnak, Nos, véleményem szerint a mi megfogalmazásunk kiegyensúlyozottabb, és emögé sokkal több kolléga tud felsorakozni. Meyer kollégának válaszolnék Volter szavaival, akit nem idézek, hiszen mindenki ismeri ezt. Nincs ugyan, nem ugyanez a gondolatom, mint Meyer képviselő úré, de tiszteletben tartom az elképzelését, egy kisebbségi véleményt mutatott be, amely nagyon ellentétes a miénkkel, de érvei kétségkívül észszerűek. Tehát tekintetbe kell ezeket vennünk, akkor is, hogyha ezek eltérnek a mi elképzeléseinktől. Tanok kolléga talán némi pontosításra lenne szükség, hiszen felvetett ön néhány kifogást amelyek a szóbeli módosítókban szerepelnek. Nem tudom, hogy ön ezeket elolvasta -e, hiszen az utolsó pillanatban érkeztek meg. Utalnék itt a Dekezer kolléganő által felvetettekre, tehát Bagbo letartóztatásra ez a 3-as módosító, vagy a 23-as kompromisszumos, amely Tajvanról egy szót. Talán nem pontosan azokkal a szavakkal, ahogyan ön ezt kívánatosnak tartaná, de ezek kompromisszumos módosítók, amelyekben különböző véleményeket, nézeteket kell összefogni. Lunacek kolléganő rendkívüli érzékenységgel bír a polgári megközelítés tárgyában, és nem pedig polgári és katonai megközelítés tárgyában. Ezt kiindulópontként ezzel egyetérthetünk, de némi kritikát fejezett ki a NATO álláspontjával szemben, a NATO-ban az EU-s országok nagy része képviselve van, és ahogy Lunacek kolléga jól tudja, missziókban is részt vesz a NATO, amelyek célja a békefenntartás, és ott erőszakos eszközöket is alkalmazni kell, ez sajnálatos, de elengedhetetlen, hiszen emlékezünk arra, hogy mi történt volna, hogyha Gandhi módján válaszoltunk volna arra, amit Hitler javasolt 60 évvel ezelőtt. És egy utolsó érv, de Kaiser kolléganő kifogást vetett fel, Eston asszony által használt fogalmazással szemben is. Itt mi a nép, a lakosság képviselői vagyunk, tehát én ezt a módosítót átformálom. Tehát oly módon, hogy tudatában vagyunk, vagy tudomásról vesszük, vagy reméljük, ahogyan ő javasolta, tehát én ezzel a javaslattal egyetértek, ebben egyetértést tudunk kialakítani. Aztán ott van a 13-as módosító, ez egy kényes téma, Törökországot érinti. Úgy tűnik, hogy itt az általunk választott megfogalmazás, Kasszulides és Danzsan kolléga felvetéseit követően ezzel a témával kapcsolatosan egy elmélyült vitát folytattunk a frakciómban. Nos, tehát egyesek helyesen akarják felvetni annak szükségességét, hogy ez az ország elismerje egy EU-s tagállam, tehát Ciprus terület integritását, autonómiáit, de mi nem szeretnénk eltávolítani magunktól ezt az országot egy ilyen kényes szakaszban, hiszen a NATO-ban is együtt vagyunk Törökországgal, és a nyugati világgal is párbeszédet folytat Törökország, különösen az EU-val, és az hasznos lehet. A split volt azonban még mindig fennel, és itt aki az egyik álláspont mellett a Lendzset, az megfelelőképpen szavazhat a split volt következtében. Én jelentéstevőként ezzel egyetértek, és így módon a nézetkülönbségek különbözőségeit ki tudjuk fejezni. Frakcióként közvetlenül a mostani ülés után lesz egy megbeszélésünk, és talán ott még pontosíthatunk, mielőtt a holnapi szavazásra sor kerülne. Az jelentéstevőkkel is konzultálok, hogyha újdonságok vannak, nem csupán az én részemről, hanem a beli kollégák részéről is. Köszönöm a figyelmet. Elnök, köszönöm szépen, és gratulálok Albertini jelentéstevő úrnak, és szeretném bejelenteni, hogy a holnapi szavazás 10 órakor lesz, tehát április 13-án 10 órakor. Köszönöm a figyelmet. Bene, allora possiamo passare <clears throat> al punto. Áttérhetünk tehát a következő napi rendi pontra. A közös biztonság és védelmi politika alakulása a Lisszaboni szerződés hatályba lépését követően a Biztonság és Védelmi Albizottság február 28-án és március 15-én már megvizsgálta, majd április 4-3. szakaszban Gualtieri úr jelentés tervezetét, aki valóban itt van. Az imént Brock kolléga mellett láttam, de íme itt van. Ez a jelenté, ehhez a jelentéshez 284 módosító érkezett. A jelentéstevő számos konzultációt bonyolított le az elnyék jelentéstevőkkel, jelentése nagyon szorosan kapcsolódik az én jelentésemhez, a KKBP és a KBVP összekapcsolódnak, és a plenárison is együtt fogjuk ezeket majd megvitatni Eston Bárónő jelenlétében az Európai Bizottság alelnökeként és főképviselőjeként jelenik majd ő meg. Nincs más hozzáfűzni valóm. Már előre gratulálni szeretnék a Gualtieri kolléga által végzett munkához, és szeretném meghallgatni kommentárjait ezzel a ponttal kapcsolatban. Galtieri úr kap szót. Köszönöm, elnök úr. Nem fogom részletesen bemutatni ezt a jelentést, hiszen ezt már elmélyülten megvitathattuk a SZEDE albizottságban néhány szót az alap dolgokról, a fő pontjairól ennek a munkának, amely lehetővé tette számunkra, hogy kidolgozzuk a kompromisszumos módosítókat. Ezekkel a frakciók nagy része egyetértett, valamint a szóbeli módosítókat, amelyek lehetővé tették számunkra, ahogyan egyébként ez az ön jelentésével is történt, hogy a jelentést a közelmúltbeli eseményekhez igazítsuk. A e jelentés témája a KBVP, a Lisszaboni szerződés fényében, és a nemzetközi rendszer alakulásának fényében megpróbáltam ö, magam szorosan tartani ez a feladathoz, annak érdekében is, hogy az a K, KBP és a KBPV jelentések egymást kiegészítsék. Nos, azok az affetbeli kollégák, akik a de szakbizottság vitáján nem vettek részt, és a jelentésben nem találnak meg általánosabb külpolitikai jellegű észrevételeket, amelyek az EU álláspontjára vonatkoznak a különböző nemzetközi szereplőkkel szemben. Nos, ennek az a magyarázata, mert szerintem ez a közös kül- és biztonságpolitika témája, miközben az én jelentésem célja az volt, hogy a KKBP és a KPVB közötti szoros kapcsolatot helyreállítsuk. Énnek a, éppen annak érdekében, hogy ehhez az elképzeléshez következetes maradjak, ezért a külpolitikai témákat a, az előző jelentésnél hagytam. Én a biztonság és védelem politikára összpontosítottam, mivel ennek része, részének kell, hogy legyen az európai integrált biztonságpolitikának. A nemzetközi rendszer fejleményei miatt, alakulása miatt van szükség erre az integrált megközelítésre, valamint a multipolarizált megközelítés miatt, amely azt követeli meg, hogy az EU hiteles biztonsági szereplő legyen a nemzetközi szintéren, Azért is, mert a különböző jelenségek kölcsönösebb növekszik, és a biztonság egyre inkább több dimenziósá válik, és nem csupán a terület katonai védelméhez kapcsolódik. Ezért olyan biztonságpolitikákra van szükség, amelyek egy globális megközelítésbe illeszkednek. Ezeket egymástól elkülönítve nem lehet kezelni. A biztonság, a külpolitika, a védelmi politika, a műveleteken, műveletek révén létrejövő biztonság, a partnerségek révén létrejövő biztonság, ezek a jelentésem fejezetei. Ezeket tehát nem lehet külön kérdésekként elkülönítve kezelni. Az KKBP gyengesége is volt az, hogy a biztonság és védelmi politika egyfajta saját életet élt, a, olyan műveletekkel, amelyek ugyan hatékonyak voltak, de nem illeszkedtek megfelelően az átfogó külpolitikai stratégiába. Éppen ezért néha az a kockázat is felmerült, hogy ezek nem lesznek hatékonyak. Nos, tehát jelentésem kialakításakor nem építettem be például az Oroszországgal való kapcsolat, vagy a Kínával kapcsolat, vagy a közel-kelettel való kapcsolatokat érintő észrevételeket. Van egy alaptézis viszont a jelentésemben, mely szerint a biztonság és védelem, védelem politikának szorosan kapcsolódnia kell a közös kül- és biztonságpolitikához. Most ennek ez a kompromisszív approach, ennek a szükségessége nem csupán a multipoláris világból adódik, valamint a többrétű biztonsági kihívásokból, amelyekkel Európa szembenéz, hanem abból is, hogy a Lisszaboni szerződés következtében ezt az integrált megközelítést sokkal inkább követhetjük, mint a múltban. Tehát megnézzük, hogy a Lisszaboni szerződés megfelelő értelmezésben hozzájárulhat ahhoz, hogy megerősítse a biztonság e fajta koncepcióját, amely egy globális megközelítésbe illeszkedő elem. Anélkül, hogy részletekbe bocsájtkoznék a jelentést illetően, az a véleményem, hogy a Lisszaboni szerződés ennek a komprehenzív approachnak egy következetes megfogalmazása, és eszközöket is létrehoz intézményi illetve jogi szinten, amelyek lehetővé teszik hogy ezt a két politikai területet, a, K, a közös kül- és biztonságpolitikát, illetve a biztonság és védelmi politikát integrálják az Európai Unió külső fellépéseinek keretében. Ez természetesen politikai fellépésekre is szükség van, hiszen nem elég az Európai Külügyi Szolgálatot kérni, illetve jogi eszközöket követelni. Na, Nos, én a jelentésemben arra szorítkoztam, hogy nem lehet elhanyagolni a közös kül- és biztonságpolitikához fűződő kapcsolatot, hiszen például a katonai műveleteket illetően Európa megosztott volt az elmúlt években, ezt sajnálattal vetjük tudomásul. Nyilván Albertini úr ezt a politikai vetületet jobban feldolgozza a jelentésében de a biztonság és védelem politika nem válthatja fel az egyes tagállamok által helyszínen végrehajtott katonai műveleteket. Az híres tanulmány vagy jelentés megfogalmazott ezzel ellentétes gondolatokat, mely szerint a közös kül- és biztonságpolitika, illetve a biztonság és politika az, amit a tagállamok a helyszínen kifejtenek, vannak olyan tagállamok, amelyek képesek ilyen műveleteket kifejteni, de mindenféleképpen azokat az eszközöket kell valorizálnunk, amelyeket a Lisszaboni szerződés kínál hiszen a tagállamok végrehajthatnak műveleteket, helyszíni műveleteket, a szerződés értelmében is, tehát lehetséges az, hogy az Európai Uniós szinten nem jön létre művelet, a tanács határozza meg a célkitűzéseket, a korlátokat a főképviselővel egyetértésben, tehát a Lisszaboni szerződés ezt is lehetővé teszi, és valamilyen módon ez a kérdés politikai ö, dimenzióit ö, világítja meg. Aztán a különböző fejezetek közül csak azt emelném ki, amiről nagyon gyümölcsöző, ugyanakkor intenzív vita is zajlott, és kompromisszum alakult ki. Az Európai Külügyi Szolgált szerepéről van itt szó konkrétan, a tárgyalások eredményeképpen, ahogyan ez a szerv létrejött, ez egy globális megközelítést kell, hogy szolgáljon az európai külpolitikában, illetve biztonság és védelmi politikában, hiszen a fejlesztési forrásokat is tervezi, katonai elemekkel is rendelkezik. A jelentésben javasoltuk a válságkezelési testület kialakítását, Vimon titkár is pontosítottuk ezt a javaslatot a kompromisszós módosítunkban annak érdekében, hogy azok aggodalmaival is számot vessünk, akik egy új struktúra létrehozásától tartottak, illetve attól, hogy megszűnik a közvetlen kapcsolat a katonai egységek és a főképviselő között. Nos, ez a válságkezelő testület, ez nem egy új struktúra, hanem ez egy munkamódszer, amelynek lehetővé kell tennie valamennyi érdekelt szereplő számára, a biztonság és védelmi politikai egységek, a földrajzi egységek számára, illetve a bizottság érdeket egységei számára, hogy rendszeres időközönként összeüljenek, és a megfelelő terveket kidolgozzák, illetve a kezelési terveket létrehozzák, amelyek lehetővé teszik arra, hogy az Európai Unió rendelkezésére álló eszközöket egységesen használja fel. Köszönetet mondok tehát a más frakcióbeli kollégák hozzájárulásáért is ezt a kompromisszumot illetően, és azt szeretném javasolni, hogy lesz még egy szóbeli módosító a Battle group kapcsolatos javaslatomat illetően. Értem a néppárt kifogásait. A, ez a második Battle Group ö, kialakítását illetően ez olyan műveletekben is felhasználható lesz, ez a hat test, amelyeket majd az Európai Unió fog végrehajtani. Nos, ez a megfogalmazás, ami az eredeti szöveg volt, ez túlságosan részletes volt egyesek számára, én viszont a politikai elemet akartam megőrizni ebből, és ezért egy szóbeli módosítót javaslok, amelyben nem szerepel a should be kifejezés, hanem csak could be considered, tehát úgy ilyen irányban lehet haladni, és remélem, hogy ez az átfogalmazás, a javaslat lágyabbá tétele, enyhítése valamennyi frakció szemére elfogadható, annak érdekében, hogy az Európai Parlament ehhez is hozzá tudjon járulni. Volt viszont egy másik javaslat, amivel kapcsolatban körű egyetértés alakult ki, mégpedig a Battle Group költségeit az aténi művelethez számítsák hozzá, és nem pedig a jelenlegi ö, költségvetés sorba tartozzanak ezek. A jelentésben foglalkozunk a kapacitások fejlesztésével is, és azon eszközökével is, amelyek a közösségi jogszabályok hatája alá tartoznak, tehát fontos a comprehensive approach hiszen gyakran nem tudjuk ezeket az eszközöket megfelelően felhasználni, tehát mindenképpen szükség van egy hatékony európai védelmi piacra. Enélkül a védelmi piac szerkezet átalakítása nem lehetséges, tehát valóban versenyképesség kell tenni ezt az ágazatot a világban, innováció fejlesztés révén ebben az ágazatban és aztán foglalkozunk egy másik nagy témával, a kül és a belső biztonság kapcsolatával szintén alapvető jelentőségű ez a téma. Iránymutatásokat, javaslatokat fogalmazunk meg ezzel kapcsolatban, amelyek úgy tűnik, hogy a megfelelő irányba mutatnak. Kopszkózi jelentéssel kapcsolatban a plenárison ezt is értékelhetjük az Európai Terrorizmus Ellenes Csoport vezetője által megfogalmazott javaslatokat, mely szerint valamennyi ezzel foglalkozó egységet, mint a Frontex, vagy a COSEX, vagy egyebek, ezeket az egységeket koordinálni kell a terrorizmus elleni küzdelem keretében. Ezzel a javaslattal kapcsolatban aggodalmaim lennének, és talán a szavazás után még a plenáris előtt elgondolkodhatnánk ezen a javaslaton. Végezetül tárgyalóként vettem részt az ezekkel kapcsolatos megbeszéléseken. Nos, a parlamentközi gyűlés létrehozását illetően egy szóbeli módosító figyelembe veszi a múlt heti brüsszeli ülés negatív kihatásait, és a, az Európai Parlament álláspontját emelik el ez a szóbeli módosító. A műveletek és a partnerség tárgyában nincsenek különösebb politikai jellegű problémák, tehát ezeket a pontokat nem kell most itt bemutatni, a jelentés szövegére utalnék, illetve a kompromisszumos, valamint a szóbeli módosítókra, illetve a kollégák által bemutatott módosítókra. Köszönöm. Elnök, köszönöm a jelentéstevőnek ezt a kimerítő beszámolót, és most megadom a szót az árnyék jelentéstevőknek. Liza kollégával kezdve tessék. Dziękuję bardzo. E, panie Przewodniczący, e, Szanowni Państwo, rozumiem... Elnök úr, hölgyeim és uraim! Tudom, hogy az előadónak joga, hogy annyit beszéljen, amíg akar, még a vélemény szerzőjének rövidnek kell lenni, de hát meg el kell, hogy fogadjam ezt. Mindannyian tudjuk, hogy a közös védelmi és biztonságpolitikáról órákon át tudnánk beszélni. Azt is tudjuk, hogy milyen kihívások vannak az Európai Unióban, illetve az Európai Unió milyen kihívásokkal szembesül, és hol vannak a hiányosságok, milyen problémák vannak, azokról a problémákról is tudunk, amelyeket nem tudunk bizonyos tagállamok álláspontja miatt megoldani. És azt is tudjuk, hogy az európai intézmények e területen még gyerekcipőben járnak. Rengeteg munkára van szükség ahhoz, hogy az együttműködést javítsuk, de úgy gondolom azért idővel majd az intézmények, a főképviselő, az Európai Védelmi Ügynökség és az összes többi majd mind jól fogja végezni dolgát és betölti szerepét. A parlament dolga nem a teljes jogú döntéshozatal, de a parlament véleménye releváns. És Lady Ashton munkatársai is ezt, mondanak, ezt mondják nekünk, ezt mondja a Védelmi Ügynökség, és ezt mondják mindazok, akik részt vesznek Gualtieri úr által lefedett jelentés által készített jelentésben lefedett területeken. Tudom, hogy 284 módosító indítvány van, de Gualtieri úr talán egyetért azzal, hogy az én frakcióm módosítói nem károsítják, sőt, talán kiegészítik, akár gazdagítják jelentését. Ezért hálás vagyok Gualtieri úrnak, hiszen nyitott volt, és hajlandó arra, hogy elfogadja a módosítáinkat, amilyenket is, és mások, más politikai frakciókét is. A megbeszélések jók voltak, és biztos vagyok abban, hogy a többi árnyék előadó is azt mondja majd, hogy nagyon jók voltak a megbeszélések, jó, jókat beszéltünk erről, és minden módosító indítványt támogatni tudunk és az előadó szóbeli módosításait is. Köszönöm, Bizzák képviselő, DAF képviselő úr következik. Elnök úr, itt egy igen alapos és tájékozott jelentéssel van dolgunk a biztonság és védelmi politika ügyében, és valószínű, hogy Gualtieri úr tapasztalata is beépültek ebbe, hiszen ő a két tárgyalónk egyike, aki a a külügyi szolgálat létrehozásában elvégezte az egyeztetéseket. És ez egy nagyon fontos eszköz. Abban a tekintetben, hogy a biztonsági dimenzióját fejleszthessük az EU-nak. Jónak tartom ezt a jelentést, mert nem egy önelégült dokumentum, hanem egy kicsit kritikusabban fogalmaz, mint az előző nyilatkozataink erről a kérdésről. Részben talán azért is, mert megszületett a Lisszaboni szerződés. Hatályba lépett, és türelmetlenül várjuk az eredményeket az, hogy a sajnálkozásunk, az a diplor vagy a regret szóval fejeződik -e ki az 1973-as számú határozat sorsa mi lett. Ez egy olyan vita, ami még sokáig folyhat. Kasulides úr álláspontját is megértem. Vagyis Németország konkrét érzékenységére hívta fel a figyelmünket az ügyben, hogy Németország vonakodik részt venni egy katonai misszióban. De szerintem mi is joggal mondhatjuk, hogy szeretnénk, ha Németország magabiztosabb lenne. Magabiztosabb partnerünk lenne ilyen ügyekben a közös biztonság és védelmi politika fejlesztésében. És valóban rendkívül sajnálatos, hogy egyes tagállamok, ideértve Franciaországot és Nagy-Britanniát is, nem hajlandók igénybe venni a lehetőséget, illetve végrehajtani a szerződés rendelkezéseit arról, hogy különleges missziókat hozzunk létre az EU részéről. és azután pontosan ezt a missziót hozzák létre, csak nem az uniós keretek között, hanem azon kívül. Parlamenti képviselőként nekünk feladatunk, hogy ellenőrzést gyakoroljunk a tagállamok jogkörének a gyakorlása felett a KBVP területén. Szerintem ezért nagyon helyén való, hogy az agályunknak adunk hangot, és igyekszünk elősegíteni a biztonság és védelmi együttműködést a szerződés értelmében. Vagyis, hogy teljes körűen végrehajtjuk a szerződést amely egy körültekintően megfogalmazott szöveg. És éppen ilyen forgatókönyveket igyekeztünk vele szabályozni, mint ami például most Líbiában megvalósul. Ezért is nagyon fontos, hogy a hatos kompromisszumnak a szövege, ami a francia-brit védelmi megállapodásra reagál tulajdonképpen, ezért nagyon fontos, hogy ezt körültekintően alkossuk meg. Tehát sajnálkozásunknak adhatunk hangot, hogy ez nem a szerződés keretei között történt, de ugyanakkor egy optimista zárlatot adhatunk a végére, hogy egyáltalán mégiscsak megtörtént, létrejött, és a további lépéseket ez irányíthatja majd a védelmi együttműködésben. megismétlem azt, amit elmondtam Albertini úr jelentése kapcsán. Ez egy olyan jelentés, amelyet terjeszteni, népszerűsíteni kellene a nemzeti parlamentek körében, mert egészen egyértelmű az utóbbi kudarc alapján vagyis hogy a nemzeti parlamentek körében nem sikerült egy közös eljárásról megállapodni, hogy parlamenti felügyelet alá vonjuk a közös biztonság és védelmi, illetve a közös külés biztonságpolitikát. Továbbra is úgy érzik a nemzeti parlamentek, hogy a biztonsági, illetve a védelmi terület összes területe tulajdonképpen a kormányokra, a kormányközi együttműködésre tartozik. Tehát a nemzeti parlamentek kell, hogy felügyeljék, és az Európai Parlamentet pedig ebből ki kell rekeszteni. És egy civil szervezeti kritikának nem alakult ki a helye a puhább biztonsági kérdésekben. Én úgy gondolom, hogy ezt az álláspontot mérlegre kell tennünk, és részt kell vennünk abban a javaslatban, amely egyes nemzeti parlamentek kezdeményezésére csökkenteni az európai parlamentnek a szerepét. Jobban mondva, ezt kritizálni kell, Tehát nem csak a parlament presztízsét és előjogait sértené ez a nemzeti parlamentek által elindított javaslat, hanem a Lisszaboni szerződés logikájának is ellentmondana. És nagyon lényeges, hogy csorbítaná a parlament reagáló képességét. a közös kül- és biztonságpolitika, valamint a biztonság és védelmi politika területében. A C kompromisszum különösen mm, helyesen fogalmazza ezt meg. Udvariasan sajnálkozásunknak kell hangot adnunk, hogy megszakadtak a tárgyalások a nemzeti parlamentekkel. türelmesen ki kell várni az időnket, és a pártjaink politikai hálózata segítségével kellene elérnünk, hogy a nemzeti parlamentek belássák, milyen kult szerepet kell, hogy betöltsön az Európai Parlament. A tekintetben, hogy megfogalmazzuk, illetve vizsgáljuk, ellenőrizzük a közös elemeit a biztonság és védelmi politikának. A frakcióm úgy véli, hogy a Gualtieri jelentés nagy előrelépés. Ebbe az irányba, vagyis a kölcsönös egyetértés kialakítása felé az európai és a nemzeti parlamentek között. Grazie, onorevole. Eh, Köszönöm, Duff úr. Tennok úr kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr, rövid lehetek, hiszen helyettesítem az előadót, aki nem tud itt lenni, és számos módosított nyújtott be. Nagyon érdemes és hosszú dokumentum, 80 bekezdéssel, 284 módosítóval, az én frakcióm, mint tudják, nem olyan erős támogatója a közös kül- és biztonságpolitikának, sokkal kevésbé, mint a védelmi politikának, hiszen úgy gondoljuk, hogy a védelem az a NATO kormányközi kapcsolatoknak az ügye, és tulajdonképpen a KKBT alapján, a KKBT-vel, GBP-vel kapcsolatban Szkeptikusak vagyunk Afrikával kapcsolatban, azonban támogatni kívánjuk a, a közös külügyet. Líbiai események is azt mutatták, hogy a legfontosabb kérdékra is az, hogy a NATO-ban jelentős bizalom van, és multilaterális kétoldalú megoldásokra van sző, szükség. A franciák vették át Bengáziban a civil lakosság védelmét. Ez úgy gondolom olyan kérdés volt, amely már önmagában is sokféleképpen jelezte a néhány évvel ezelőtti szerződés hiányosságait, és azt, hogy mennyire is dicstelen a a, biztonságpolitika, a közös kül- és biztonságpolitika ebben a térségben. Talán az előadó majd elmondja a későbbiekben, ha el tud jönni a saját véleményeit, és de azok a módosítók, amelyeket benyújtottunk a frakcióból, azok a NATO primátusát hangsúlyozták, és azt, hogy egy kicsit naív a biztonságpolitikának ez a fajta probléma megoldása, és igazából nem sikerült alapvető védelmi megoldásokat találni a tagállamoknak. Köszönöm Tannok úr, Lőzing asszony kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Gatyéri úr már Strasbourgban említette, hogy a kompromisszumok és a GUE-NGL módosítóival nem tudnak kompromisszumot kötni, mert teljesen más a felfogásunk a KKBP és KBVP-ről alkotott felfogások. Hát mit tudok mondani? Alapvetően egyetértek önnel ezzel. De mégis eh, sajnálatosnak tartom, hogy különösen a szóbeli módosítóban, a, a 60-asban a már amúgy is meglévő E, struktúra mellé még egy beavatkozó struktúrát e, erősít, illetve annak a, a beiktatását Európának. A stabilitás béke, béke garánsaként és közvetítőjeként kell fellépnie. De ezt üdvözlöm, bár a közvetítő mi szempontunkból nem hiteles, és e, károkat bizalmatlanságot generál sokkal inkább, mint a civil megoldások. Még hogyha a szóbeli módosító indítványokat a 13-as bekendéssel kapcsolatban a, a KKBP és KBVP ellenőrzésével kapcsolatban el is fogadja, akkor is úgy gondolom, hogy a parlamenti ellenőrzés javítását szolgáló módosító indítványok továbbra is hiányoznak. Ez sajnálatos. Számos olyan kezdeményezés van, a, amelyekről a tagállamok már tárgyalnak. További kritika a jelentésével kapcsolatban és a benyújtott módosítókkal kapcsolatban. A politikai területek, például a kereskedelempolitika beiktatása a, vagy felvétele a külügyi szolgálat hatáskörébe, és Sajnálatosnak tartom, hogy ezt a kollégák többsége támogatta. A katonai és stratégiai autonómia követelése. Nos, az Európai Unióval kapcsolatban én ezt nem tartom célra vezetőnek a világ erőteljesebb békéje és stabilitása érdeké szempontjából. Úgy gondolom ezen kívül, hogy azok a kezdeményezések, amelyeket arra vonatkozóan tett, hogy erősödjön a, a stabilitás, béke és fejlődés a jelentés révén, nos, ezt a célt nem tudja elérni. Sajnos a korábban megtárgyalt e, e jelentése kapcsol, e ellentétben az ön jelentését el fogjuk utasítani, és kisebbségi jelentést terjesztünk meg. Köszönöm. Lőzing. Köszönöm, Lőzing asszony. Most pedig megadjuk a szót a jelentéstevőnek a végkövetkeztetésekre vonása célból. Tessék, Valtieri úr! Csak kevés hozzáfűzni valóm van, abban az értelemben, hogy szeretnék köszönetet mondani valamennyi frakciónak konstruktív hozzájárulásukért. A nagyszemú módosítót én kedvező elemnek tekintem, hiszen itt nagy részben olyan módosítókról van szó, amelyek lehetővé teszik, ha elfogadjuk őket, hogy azt, hogy gazdagítsuk ezt a jelentést általuk. Aztán vannak más módosítók, amelyek egy más látásmódot körvonalaznak, mint például a konzervatívok módosítói, vagy a GUE féle módosítók és egyéb módosítók. Nos, ezekben az e- esetekben nem volt lehetséges kompromisszumos megoldásokat létrehozni, illetve ezeket a módosítókat befogadni, de mégis köszönetet mondok ezeknek a kollégáknak is, hiszen e parlament egyik erénye éppen az, hogy konstruktív, civil módon tudunk ütköztetni eltérő látásmódokat, és azt hiszem, hogy ez kölcsönösen gazdagít minket, és gyümölcsözőnek tekinthető a demokratikus vitában, kontinensünkön, illetve az Európai Unióban. A legnagyobb tisztelettel és megértéssel, hiszen megértem az álláspontokat, illetve a strukturális kételyeket a biztonság és védelem politikával szemben, amelyek az ECR módosítóit ösztönözték, illetve megértem azt a radikális ellentétet, illetve kritikát is, hogy bármilyen formában erőszakot vagy erőt alkalmazzunk, ahogyan ez megtörtént a nemzetközi jog területén, azzal a céllal, hogy a békét biztosítsuk. Értem ezt a két álláspontot, de természetesen nem értek egyet velük. És éppen ezért ebben az esetben nem lehet egyetértés létrehozni. A többi frakció esetében, tehát a néppárt, az ALDE és a zöldek esetében viszont úgy vélem, hogy, és ez a vita megerősít ebben, úgy vélem tehát, hogy közös álláspontot tudunk kialakítani, és a nézetkülönbségek is csupán egyes módosítókkal kapcsolatban állhatnak fenn, csak marginális kérdésekkel kapcsolatosan. Összességében úgy tűnik tehát, hogy ez a jelentés közös munkagyümölcse lehet a fő politikai frakciókkal, természetesen fennállnak legitim nézetkülönbségek ezen frakciók között, de van mégis egy közös alap, egy közös vízió, a közös kül- és biztonságpolitika, valamint a biztonság és védelempolitika végrehajtását illetően. Most tehát csak a holnapi szavazásra utalhatok azzal a kívánalommal, hogy az a szavazás a mai folytatásunk logikus, mai vitánk logikus folytatása lesz. Elnök, köszönöm a jelentéstevőnek. Tudják, hogy az ezen jelentéssel, illetve a korábbi jelentéssel kapcsolatos szavazásra holnap kerül sor. Most pedig körülbelül 7 perces szünetet tartunk, hogy az elnöki pulpituson a megfelelő helycseréket megejthessük, illetve előkészíthessük a következő napi rendi pontot. Nibler által vezetett delegációval. Hét perc múlva újra találkozunk. Bene, colleghi, per favore, se prendete posto, possiamo iniziare il nostro... Tisztelt kollégák, kolléganők, szeretnék mindenkit arra kérni, hogy foglalja el helyét, hogy folytathassuk végre a munkát. Lible asszony a, az illetékes delegáció vezetője még egy másik ülésen kell, hogy legyen, de hamarosan csatlakozik hozzánk. Úgy gondolom azonban, hogy engedélyével távollétében is megkezdhetjük, és biztos vagyok abban, hogy majd csatlakozik hozzánk hamarosan. Egy parlamenti delegációt szeretnék üdvözölni. Yasima Kaddafi a kuvaiti delegációt vezeti, őket köszöntjük. A régió, tehát az arab félsziget és az ottani demokratikus események és harcok, de már itt is jön Nible asszony, szívből üdvözöljük őt. Köszönjük, hogy eljött. Tehát ez az a régió, ahol nagyon sok átfogó felkelés volt tapasztalható az elmúlt időszakban, voltak elnyomó intézkedések is erre reakcióként, amelyek aztán az Európa, legmagasabb európai szinten is reakciókat váltottak ki. Azt szeretnénk, hogyha egyértelműen támogatnánk eh, népek szabadság és demokrácia iránti jogos harcát az arab félsziget népei mm, vel így együtt érzünk. Nible asszony csoportjával és az Emberi Jogi Szakbizottság részvételével egészen közelről követjük nyomon az eseményeket. Budiszal elnök úr már egy jelentést is írt az Európai Unió és a régió kapcsolatáról. Május 24-én fogunk erről egy szöveget elfogadni. Az elmúlt héten egy sürgősségi határozatot hoztunk Jemen és Bahrán helyzetéről. Nagy érdeklődéssel hallgatjuk Fadzgeis professzort, aki a régió szakértője ő a londoni gazdasági egyetemen oktat, és ezen kívül a közelkeleti kutatások intézetének munkatársa. Köszönjük, hogy eljött hozzánk. Meghatározott időt terveztünk az ön előadására, de természetesen a korlátok ne akadályozzák önt abban, hogy a kérdést mélyen részleteiben vázolja. 15 percre gondoltunk az előzetes tervek során, ha sikerülne a mondjuk a 20-at nem túllépni, az jó lenne. Meg is adom a szót. Köszönöm, elnök úr. Nagyon örülök a lehetőségnek, hogy itt lehetek, és köszönöm szépen ezt az, a kiváló bevezetést. 15-20 percben igyekszem néhány fogalmat megvilágítani, és aztán utána remélem, hogy eredményes lesz a kérdések, válaszok ideje, tehát a, a vita. Előre bocsátanám, hogy komoly bizonytalanságok vannak a régióban. Tehát mindaz, amit én ma el tudok mondani, az gyorsan változó tényezőknek a függvénye ebben a térségben. Azt látjuk a közel-keleten, a nagyobb térségben, tehát nem csak az öbölmenti országokban, hanem a úgynevezett forda, forradalom készülődik. És ez nem a vége, hanem a kezdete a forradalmi időszaknak. Gyorsan változik a helyzet az egész térségben. És az új közel-kelet alakulása az olyan dolog, ami majd a romokon jön létre, illetve ki kell várnunk. És kutatóként, illetve ennek a helyzetnek a tanulmányozóiként alábecsültük a lehetőségét ennek a területnek. Mert azt láttuk, hogy strukturális válság alakul ki a társadalomban, a politikában, a kormányokban, de legtöbbünk elfogadta azt a premisszát, hogy az arabok alávetetten élnek, félnek, és hogy a társadalomba széles körben beépült biztonsági erők megakadályoznak minden felkedést. Az utóbbi három-négy hónap során leomlottak a gátak, ez persze egy sztereotípia, és úgy gondolom, hogy nem lesz már visszatérés a korábbi helyzetbe. Egy nagy szakítás következett be a múltal és az autoriter rezsimeknek a falában komoly repedések indultak el. Most a konkrét öbölmenti országok helyzetével szeretnék foglalkozni, és az arab világ várható fejleményeivel. Libia esetében sajnos azt látjuk, hogy pat helyzet alakult ki. Úgy gondolom, hogy Líbia már is egy elnyúló konfliktus helyzetbe sodródott bele, és nem várható a közeljövőben áttörés. Nincs könnyű kiút ebből a halálos helyzetből. A legtöbbünk úgy gondolom alulbecsülte nem csak a Kathafi Kánnak, Lánnak az állóképességét, hanem a harci képességek alulbecslése mellett azt sem tisztáztuk teljesen, hogy sokkal megosztottabb a társadalom, mint arra gondoltunk. Kathafi ezredes, egy csúnya, gonosz ember, és úgy gondoltuk, hogy csak néhány óra vagy nap kérdése, hogy megdőljön ez a rendszer, és a nagy megosztottság elkerülte a figyelmünket Libiában. Tehát nem azt mondom, hogy széles körben támogatják Katafi ezredest, hanem éppen meglehetősen képes, bár korlátozott körül a támogatottsága. Bizonyos forradalmi bizottságok és a hozzájuk tartozó törzsek vannak az egyik oldalon, a másik oldalon pedig a 41 éve uralkodó körök és különleges biztonsági erők épültek ki. A fiai vezetik ezeket az erőket részben, illetve egy tucatnyi törzsnek a vezetői. Tehát ez a korlátozott, de mégis cselekvőképes hm, támogatói kör áll szemben a cselekvés képességében korlátozott ellenzékkel. Nem szabad persze előre elkeseredni, mert összesen 6 es az ellenzék, de eddig a Katafi erőire mért csapásokból nem tudott profitálni az ellenzék. Az utóbbi három hét támadásai visszavetették a kormányerőket. És ez sok mindent elárul Líbiáról. Hogyha az ellenzék nem képes hasznot húzni az utóbbi három hétnek a csapásaiból, nem tudott haladni, attól tarthatunk, hogy nem fognak tudni tovább lépni és győzelmet elérni. Tehát nem is annyira elhúzódó konfliktus, hanem elhúzódó polgárháború várható. És gyakorlatilag Líbia Afganisztánhoz hasonló módon omlik majd össze, vagy Szomáliához hasonló módon. Ez még nem érkezett el. Nekem úgy tűnik, hogy rendkívül összetett a líbiai helyzet, nagyon törékeny, képlékeny, de Katafi ezredes nem fog elvonulni a közeljövőben. Marad és küzdeni fog. Nem csak az utolsó golyóig, hanem az utolsó emberig, és nem fogja feladni libiai hatalmát. Tehát úgy gondolom, hogy alapvető lenne, hogy politikai kilátást kapjon Libia. Mert sokan gondolják, hogy az egyetlen megoldás, hogy Katafi távozzon, de én úgy látom, hogy az Afrikai Unió szerepet kap, szerephez jut, bár elutasították a szerepvállalását az ellenzék részéről, de Olaszország, Németország, illetve az arab államok, sőt az egész térség érdeke, hogy a lojalista erőket is bevonják ebbe. Hogyha én jól értelmezem, ezt a helyzetet, és kathafinak korlátozott, de cselekvőképes támogatói vannak, akkor még hogyha holnap sikerül elkergetni, holnap után nagyon képlékeny, változó, veszélyes helyzet alakulnak, és ezért fontos, hogy a lojális erőket is be tudják vonni a változásba a libiaiak és a stabilitás érdekében. Most Jemenről szeretnék egy pár szót elmondani. Erősen egyszerűsíteni fogok. Ezt tartsák szem előtt, mert rövid az idő. Nagyon nehéz választás előtt áll. Ali Abdeszel elnök leköszönhet, vagy pedig Jemenben is hasonló háborús helyzet fog kialakulni, mint Líbiában. Sőt, tovább megyek a jemeni polgárháború sokkal veszélyesebb lenne, mint amit ma látunk Líbiában. Jemenben sokkal veszélyesebb a helyzet. Sokkal törékenyebb az országban az egyensúly. Nem csak törzsek tagolják, mert délen szeparatista mozgalom van, ahogy tudják. Északon lázadás folyik. Komoly, bár kisméretű közép-jemeni Alkaida bázis is létezik, tehát tulajdonképpen mindaz, amit tudunk, annak alapján az Alkaida jemeni bázisa sokkal erősebb, mint az afganisztáni, pakisztáni térségben. Tehát ebből kell kiindulni. Abdel Saleh elnök pedig amennyire tudjuk, nem hajlandó lemondani, örülök, hogy az amerikai külpolitika is felismert ezt. Szalek elnöknek mennie kell, mert a jelenléte szikraként begyújthatja, berobbanthatja a jemeni konfliktust. a helyzet tulajdonképpen azért fokozódott erre a veszélyes szintre, mert ahogyan tudják, a hadsereg is ketté oszlott. A különleges erők, Átszalak elnöknek a fia, illetve a rokonai által vezetett erő, illetve az ő törzsének a tagjai irányítás alatt és az utóbbi napokban Jemen különböző területein ütközetek zajlottak, az elnökhöz hű erők és a hadseregből kivált erők között. Ez is jelzi, hogy hogyan fokozódik a biztonsági helyzet. Szalkaida az utóbbi napokban komoly támadásokat hajtott végre Jemenben, és részben hadüzemeket is megrohamoztak. Az Alkaida várja megfelelő pillanatot. Az Alkaida egy olyan parazita, egy élősködő, amely a társadalom instabilitásán élősködik. És hogyha Jemenben polgárháború, vagy többszörös polgárháború tör ki, Jemennek van a leghosszabb határa Szaudarábiával, el tudjuk képzelni, hogy milyen komoly biztonsági veszély fenyegetheti Szaudarábiát. Tehát Jemen, ezt hangsúlyoznám, nagyon súlyos biztonsági veszélyt jelentene a királyságra és a térség egészére. A törzsi megosztottság miatt, illetve a különböző szektáknak az ellentétei miatt is, és az elnök ezekre épített az utóbbi öt évben. Jemen Szálek elnöknek köszönhetően az egyik leg szunita, síita ellentét által jellemzettebb ország, mert hogy erre épült a stratégiája eddig az elnöknek. És mind a ketten kölcsönösen eh, bosszút esküdtek egymás ellen. Tehát a helyzet igen könnyen elszabadulhat. Egyetlen szikra elég ahhoz. Most gyakorlatilag Jemen egész területén alacsony intenzitású konfliktusok zajlanak ki fog derülni, hogy a józanész hangjára hallgat-e az elnök otthonról, illetve nemzetközi közösség részéről, elfogadja-e azt a megoldást, amely békés hatalmátadást tenne lehetővé Jemenben. Nézzük Bahrány helyzetét. Örömmel fogadtam az Európai Parlament mai nyilatkozatát ebben az ügyben. Ez egy döntő jelentőségű nyilatkozat, és sok kötetet ér Bahrain helyzetével kapcsolatban. Szaudarábia, illetve az Egyesült Emirátusok és a, a bahraini keményvonalasok, a királyi család. Ez, ez uralja Bahreint A helyzet messze nem ért még véget, az első kört majd egy második, illetve a harmadik is követi. És hogyha a helyzetet nem tudjuk kezelni, ez alatt azt értem, hogy ha az ellenzéket nem vonja be a király család teljes mértékben a folyamatba, akkor nem lesz vége ennek a válságnak Bahreinben. A sors fintora, és hangsúlyozom, hogy nem irreális dolgokat követel az ellenzék Bahreinben, hanem nagyon észszerű követelésekkel léptek fel, vagyis a politikai és társadalmi térben szerepet akarnak azt akarják, hogy elfogadják őket, és a kormányban munka lehetőséget, a biztonsági erőkben lehetőséget kapjanak, alkotmányos változásokat akarnak, hogy Bahrein átláthatóbb társadalom, illetve átláthatóbb kormányjal rendelkező ország lehessen. De a valós helyzet az, hogy a kemény vonalasok nyernek, ők törtek előre a Bahreini királyi családban, tehát ez nem fog megvalósulni sajnos és ami a taggasztó számomra, mások számára is Bahrein, hogy radikál, radikalizálódás várható. Mert ízik a parázs a mélyben, mert brutálisan elnyomják az ellenzéket. Aztán a, a szektás megosztottság a másik biztonsági kockázat. Az ellenzék mindent megtett valóban elutasították a szektás szélsőségeket, és egy racionálisabb jövőkép mentén igyekeztek cselekedni. De valós veszély, hogy a szektás ellentétek fokozódnak majd Bahreinben, illetve Irán is sokkal könnyebben be tud avatkozni a Bahreini válságba, mivel annyira elnyomott az ellenzék. Itt valóban válságos a helyzet. Kritikus jelentősége van annak, hogy következetes legyen a nyugati fellépés, és ezért a parlament elnökének a nyilatkozata az döntő jelentőségű. Mert nem lehet azt mondani, hogy Lébiába fegyveres erőket küldünk, és közben nem látjuk egyértelműen át a helyzetet az országban. Tehát nagyon fontos a következetesség a nyugati álláspontban mert ez egy kritikus pillanat, amit meg lehetne ragadni, és meg lehetne mutatni, hogy a nyugat törődik azzal, hogy mi történik ott, és a történelem jó erőinek az oldalára áll, mert Bahrain helyzete a nemzetközi stabilitást is elősegíti. És persze válságban volt az utóbbi három hónap során az USA szaudarábiai eh, kapcsolatoknak a helyzete. Nem csak Bahrein, hanem eh, Egyiptomig bezárólag az összes országbeli problémák miatt, és Amerika szemére veti a szövetségesének, hogy hátba támadta, hátba szúrta. Még akkor is, hogyha világos, hogy a régióban nagyon komoly reformok kellenek, enélkül nincs előrelépés. De sajnos Bahrain ügyében az Egyesült Államok nem volt annyira nyilvánvalóan támogató hozzáállású, mint amennyire erre szükség lett volna. És nem engedték, hogy a Szaudia nyerjék meg ezt a csörtét, mert sokkal kritikusabb és döntőbb az USA-Szaudarábiai kapcsolatrendszer mint a bahreini ellenzéknek a demokratikus törekvése, illetve a, az öbölmenti demokratikus törekvések. Ha már itt az öbölmenti térségről beszélünk, én nem gondolom, hogy Szaudarábia annyira sérülékeny, mint az észak-afrikai államok, vagy Bahrein, Jemen, Líbia. Szaudarábia nem immunis a demokrácia vírus ellen, amely a régióban terjed. Tehát Szaudarábia nincsen védve a vírussal szemben, bár kevésbé sérülékeny, mint a többi állam a régióban. Tehát egy, egy sor ok arra késztet bennünket, hogy átgondoljuk ezt a helyzetet. Például a fiatalok törekvései Szaudarábiában nem annyira különbözik a régió egészének a fiatalságától. Tehát ez egy adottság, ez nem fog elmúlni. A szaudi fiatalok, néhányukat tanítom, korábban a Columbia Egyetemen, aztán most a London School of Economics keretében, és a jemeni, a Szaudarábia, illetve az egyiptomi fiatalok között nincs igazán különbség, mert demokratikusabb kormányt, átláthatóbb társadalmat szeretnének, és elutasítják a mindent átszövő korrupciót, mint a többi arab. Tehát nem szabad lebecsülnünk az új e, médiának a szerepét sem, ami gyöngíti a kormány információ feletti ellenőrzését. Ez már nem egy lehetőség a kormány számára. Mert alternatív információforrásokhoz is hozzáférnek, és ez megváltoztatta a helyzetet a királyságban. És Bahreinhez hasonlóan jelentős szaudi közösség úgy érzi, hogy jogfosztott diszkrimináció sújtja. Körülbelül 20% ennek az aránya a társadalmon belül, és a szaudarábiai vezetés azért avatkozik be Bahreinben, alapvetően, mert attól tartanak, hogy a bahreini engedékenység az rontaná a helyzetet a királyság keleti területein is. És lehet, hogy tévedek, de én azt mondom, hogy a szaudi vezetés nem látja át, mennyire súlyos a helyzet, és homokba dugja a fejét. és az amerikai vezetés átlátja ugyan a helyzetnek a súlyát, de halogatta azt, hogy a szaudi kapcsolatokban ezt értésükre adják. Mert úgy érzik, hogy nem, nem most kell konfrontálódni Szaudarábiával, annak ellenére, hogy a háborgás hullámai már emelkednek, és megrázzák az egész térséget. Tehát nem csak Bahreinre kell odafigyelni, a, az első körben, hanem a második, harmadik kör is várható, és a belső biztonságot sem vehetjük garantáltnak Szaudarábiában, mert gyakorlatilag a térséget áthatja, megfertőzte a demokrácia vírus, és kevesen gondoltuk volna, hogy Szíriára is kiterjedhet. Én magam sose gondoltam volna, hogy több tízezer több százezer szíriai kimerészkedik az utcára, és szembeszegül a rezsimmel. Ez is azt mutatja, hogy milyen elragadott állapotba kerültek, és a félelem falai leomlottak, és változások indultak a régióban. Lejárt az időm, úgyhogy mindjárt befejezem, csak egy percben az Európai Unió és az Európai Parlament lehetőségeiről szeretnék szólni azt a dolgot hangsúlyoznám, hogy a közel-kelet egy intézményi sivatag. Iránnal együtt az egész régió az intézmények szempontjából egy vadon. Az Európai Parlament, az Európai Unió jobb lehetőségekkel rendelkezik, a tekintetben, hogy kritikus szerepet játszhat, hogy elindítsa ezt a folyamatot hogy kialakuljanak az intézmények, hogy bevonja az érintetteket, akár ösztöndíjakkal, támogatásokkal, illetve békéltető szemináriumokkal, aztán csereprogramokkal, média kapcsolatokkal, és hogy a feltörekvő fiatalokat felkarolja, hogy szerveződjenek, és a domináns szervezett erőkkel szemben föl tudjanak lépni. Itt az iszlámistákra gondolok, mert legyen szó Jemenről, vagy Líbiáról, Egyiptomról, az iszlám erők a legerősebbek és a legszervezettek. Azért, mert már régóta jelen vannak. Tehát nem a fősodratú iszlám erőktől eh, kell félnünk, nem erre utalok, hanem az Európai Uniónak szerepet kell vállalnia a világi erőknek a megszervezése, intézményesülése tekintetében. Köszönöm szépen! Grazie, Gerges. Köszönöm, Gerges professzor úr. Nagyon bonyolult feladata volt bemutatni ezeket a témákat, de szinte sikerült ezt kimerítően megtenni, tehát köszönöm, hogy ennyire részletesen beszámolt Nibler kolléganőnek adom át a szót, hogyha előzetesen vannak észrevételei és aztán majd a vita végén levonhatja a végkövetkeztetéseket. Ha most is fel akar szólni, akkor önni a szó. A Vorsitzende, vielen Dank. Elnök úr, köszönöm szépen. Köszönöm azt, hogy lehetőséget kapok arra, hogy hozzászólhassak. Gerges professzor, önnek is köszönöm a bevezető előadását. Nagyon fontos, hogy személyes véleményét halljuk a helyzetről. Köszönöm azt is, hogy ilyen differenciáltan mondta mindezt el. A líbiai helyzetet elemezte, elemezte a jemenit, a bahrainit, szaudi-arábiait, és azt hiszem nagyon fontos ez így ebben a formában hallani. Lehet, hogy az okok hasonlóak, de a helyzet a különböző országokban különbözőképpen kell, hogy értékelésre kerüljön, és úgy gondolom az EP külügyi bizottságának is fontos ilyen differenciáltan megközelíteni ezt a kérdést. Két megjegyzésem van. Felszólított minket EP-ként az Európai Uniót arra, hogy következetesek legyünk a, a saját helyzetünk meghatározásában. Mi mindig, a parlament legalábbis mindig azok mellé állt, akik a demokrácia, jogállamiság, emberiség, me, emberi jogok érdekében harcoltak, ebben semmi nem változott. Én is nagyon örülök az parlamenti elnök sajtóközleményének, Heidi a kolléganőmmel, a, az Emberi Jogi Albizottság elnökével közös nyilatkozatot adtunk mi is ki a bahrányi túlkapások elítéléséről, és úgy gondolom nem lehet a parlament szemére hányni, hogy ne reagálnánk. Igenis, továbbra is hangosan hallatjuk hangunkat. A legutóbbi ülésen is itt lehettem, amikor Cooper úr a bizottság képviselője önhöz hasonlóan helyzetelemzést tartott nekünk, ő járt a helyszínen, és nagyon sok kritikus hang szólalt meg a kollégák részéről. Kuber úr is önhöz hasonlóan világította meg a helyzetet, nagyon törékeny, de Bahrájnál kapcsolatban azt mondta, és egy kicsit eh, lazában fogalmazom, Azt mondta, hogy a, a helyzet bonyolult, mindkét oldalon vannak sérültek és áldozatok. Úgy gondolom, hogy ez nem a megfelelő megfogalmazás, hogyha következetesen próbáljuk a problémákat érzékelni, akkor intézményközi probléma van ebben a kérdésben, de úgy gondolom a parlament mindig is megfelelően pozícionálta magát, és ezt is fogja tenni. Az utolsó megjegyzés az arab félsziget delegáció tagjaként Elmondhatom, hogy mi is többször jártunk már ott, hónapokkal ezelőtt Ománban voltunk egy delegációval, egy jó három-negyed éve Kuwaitban jártunk, megismertük az ottani kuwaiti parlamentet is, és úgy gondolom, hogy a ház nevében mondhatom, hogy pont itt a parlament, az EP képviselői számára nagyon fontos volt, hogy az ottani házelnökkel találkozhatunk. A civil társadalom támogatását fontosnak tartjuk, ezért megpróbáljuk azokat a struktúrákat segíteni, kiépíteni, amelyek egyengetik a demokrácia útját a régióban. Kuwait Kuwaitban egy teljesen élénk parlamentarizmus alakult ki, ezt meg is tapasztaltatok, rengeteg nő van a közvetlen választott képviselők között a régióban, tehát igenis van már mozgás olyan, ami pozitív irányba mutat, és úgy gondolom ezt támogatnunk kell. Az utolsó kérdésem az Európai Unió, a parlament kapcsán van-e valami, ami véleménye szerint fontos lenne, hogy mi megtegyünk a, a CCC országok az Európai Unióhoz hasonlóan egymáshoz kapcsolódó országok a régióban, amelyek az otthoni biztonságot kívánják. Véleménye szerint mi az, ami ezt a közösséget erősíthetné annak érdekében, hogy a régióban még erősebben támogathassa a stabilitást? Köszönöm. Nibler, Köszönöm, Nibler elnök asszony. Amennyi felszólaló szót kért, és a rendelkezésünkre álló idő függvényében három percre kell korlátoznom a felszólás időt. Atkins úr. Tre minuti, tre minuti, tre minuti. Három percben. Bocsánat, nem hallottam a három percet, amikor a nevemet mondta. Szeretnék gratulálni ez egy fantasztikus áttekintés volt, rengeteg kérdés merült fel, nem is tudom, hol kezdjem. Ha lehet, akkor egyet vagy kettőt kiemelnék. Azt mondta ugye, hogy tudnunk kell, hogy melyik oldalra állunk. Ez a baj, hogy nem tudjuk. Ez egy olyan dihotómia, a stabilitás vagy demokrácia között kell választanunk, ami nagyon nehéz. A korábbiakban a, közép, a, a, a közel-keleten nem ilyen helyzet volt. Most egyszer csak demokráciával szembesülnek. Nagyon érdekel továbbá az is, amit az Alkaidával kapcsolatban mondott. Úgy tűnik, hogy, és hogy nyilvánvaló volt a, a közel-kelet ébredésében, hogy az Al-Qaida, Hezbollah, Hamas, még a muzulmán testvériség sem vált lényeges szereplővé. Úgy tűnik, hogy az emberek, akik ezeket a forradalmakat mozgatják, nincsenek kapcsolatban ezekkel az úgynevezett iszlám szervezetekkel. Az Európai Unió intézményes támogatásával kapcsolatban gyakran az volt a vád, hogy az Európai Unió csak egy szereplő, nem pedig szereplő. Ha nem tudjuk egészen pontosan, hogy melyik oldalra álljunk, akkor vajon kell-e intézményes támogatás, és, mák, és, egy, és kell egyáltalán más formában való intézményes támogatás, nem pedig pusztán a pénz. Igen, nagyra értékelném, ha válaszolnám. Kollega Kressler Dörfler. Köszönöm. Kressler Dörfler képviselő következik három percben. <laughs> Köszönöm szépen. Elnök úr, Atkins úr kérdéshez csatlakoznék. Egy dolog világos, hogyha azt mondja, hogy az intézmény képzés fontos, ezt az Európai Unió meg tudja tenni, hiszen különböző országokban ez már bebizonyította, de ez egy hosszadalmas folyamat. Számomra döntő a kérdés, hogy rövid távon mit tudunk tenni egy részről, ahogyan, mondja, ahogyan mondta, külön-külön kell megvizsgálni ezeket az országokat, de az is fontos, hogy az erit ne vándoroljon el, hogy legyen jól képzett, és képes legyen államot alakítani, és ezt az államot vezetni, a demokratikus folyamatokat és döntéshozatali struktúrákat helyreállítani. Egyiptomról semmit nem mondott, de bizonyosan tud információkat, tehát hogyan érzi a Tarir téren történteket esetében azt, hogy a katonaságot más szerepet játszott, és az Afrikai Unió vonatkozásában, ha megnézzük ennek a testületnek az összetételét, nem voltam kezdettől meggyőződve arról, hogy ebből ilyen eredmény születhet, hiszen Gaddafi is ezen testület vezetői között volt nemrégiben még, és támogatta ezt a rendszert, Hogyan látja tehát Jacob Zuma magatartását, hiszen a Bengáziban élő emberek vonatkozásában ennek egy rossz mellékíze van, és a nyilvánosságnak csak azt mondhatjuk, hogy Zuma sem az saját országában, sem a nem sem Líbiában a, a megbékési folyamatnak nem tett ezzel jót, ez lenne még a kérdésem. Elnök, köszönöm. Fox úr kap szót három percben. Thank you, Mr. Gerges, for very, uh, Köszönöm szépen, Gerges úr, ezt a kiváló helyzetismertetőt. ismertetőt. Szeretném, ha kommentálná azt, hogy az Arab Liga megszavazta a repüléstilalmi övezet bevezetését. És arra is reagáljon, kérem, hogy az EU nem tudott egységesen fellépni, mert a katonai akció elképzelését Franciaország és Nagy-Britannia vezette, és Németország pedig rendkívül vonakodó volt, annak ellenére, hogy az Arab Liga konkrét intézkedést kért. Az ön véleménye szerint ez nem erősíti-e azt, hogy a közös kül és közös biztonság és védelmi politika egy mítosz, és a közös kül- és biztonságpolitika pedig a nemzetállamok körében marad. Mi ennek a tanulsága, illetve milyen üzenetet közvetít az egész világ irányába? az utóbbi hat hétnek az eseményei pedig konkrétan a nemzetállamoknak a döntésén eh, múlnak, hogyha az EU nem tud akkor sem egységesen fellépni, amikor az, akkor nem azt mutatja el, hogy mennyire megosztott az EU. És hogy a tagállamok csak szóban támogatják a közös kül- és védelmi politikát. Végül Jemenre kérdeznék rá. Az EU pozitív értelemben tehet-e valamit az ellen, hogy káoszba hújjon az ország, vagy csak megfigyelők vagyunk. Jatemaki. Nem, Jatemaki képviselő következik három percben. Thanks, Mr. Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. A fegyver értékesítés, kereskedelem és a fegyverembargóval kapcsolatban szeretnék kérdezni valamit. Nem szabad Kadafi tábornokot alulbecsülnünk. Teljes mértékben egyetértek, erős, nagyon erős, mert nagyon nagy erők állnak mögötte az Európai Uniós tagállamok, ugyanis fegyvereket Kadafinak már évekkel ezelőtt eladtak, és azt hiszem, hogy a biztonsági kérdésekben is ebből a térségből kapott szakértői tanácsot. Azok a kormányok, amelyek fegyvert adtak el, most azt mondják, hogy Kadafinak abba kell hagyni a fegyverek alkalmazását, és mégis továbbra is értékesítik ezek a kormányok a fegyvereket. Az Európai részről úgy gondolom a legfontosabb kérdés az lenne, hogyha befejeznénk, hogy ezeknek az országoknak fegyvert adjunk el. A fegyverembargóról a véleményét kérdezem ennek tükrében. Van még egy kérdésem. A libiai történelemmel kapcsolatban szeretnék még néhány dolgot hallani. Nem tudom, hogy igaz-e, de úgy tudom, hogy a gyarmatosítás idején nem nem csak egy entitás volt ez, hanem több rész, részre bomlott ez az ország, illetve több rész volt, és vannak olyan ö, magyarázatok, amelyek szerint ez is az oka annak, hogy bizonyos körök Katafit támogatják, mások nem. Tehát nem csak a jelenlegi helyzet, hanem a történelem is. És köszönöm a hasznos információkat. Köszönöm, Jatemáki asszony. Arlaki úr kap szót három percben. Köszönöm szépen. Professzor úr, ha megengedik, gratulálok, hiszen nagyon világos és mélyre tekintő megjegyzéseket hallottunk. Én csak az első öt ön által felvetett kérdésre szeretnék reagálni tehát az öbölországok és közel-kelet kapcsán. Az első kérdésem az, hogyan látja a demokratizációs második hullám lehetőségét, amely az Emirátusokban, Szaudi-Arábiában és azokban az országokban, amelyek megmaradtak ebből. Véleménye szerint alkotmányos monarchia felé fejlődik-e fejlődnek ezek az országok, és nem konfrontatív, nem erőszakos konfliktus kihordásra kerül-e vagy sor. A másik, a másik kérdésem a fegyverkezés az országokban, kollega, nem éppen említette. Hadd tegyem hozzá, hogy tudjuk, hogy a, világ ez, a világon ez a legfelfegyverzettebb régió, különösen a közel-kelet. Az öböl együttműködési országok a világ fegyverkezési költségvetésének 50%-át adják. A, ré, a régióban a fegyverembargó és az országok katonai irányításának hosszú távú korlátozása, illetve kiadásainak hosszú távú korlátozása véleménye szerint befolyásolja-e a helyzetet, és pozitívan-e, és hogyan reagálnak erre majd a fegyvert eladók, elsősorban az Egyesült Államok, Nagy-Británia, hiszen ezek a legnagyobb eladók, fegyvereladók. eladók. A fegyvereket eh, az Irán fenyegeté, eh, az Iránból érkező fenyegetés igazolta, mondván, hogy Irán az oka annak, hogy ilyen hatalmas összegeket fordítanak a fegyverkezésre. Hogyan értékeli ön az Iránból érkező fenyegetést? befektetést igazolja-e valóban a, a, a, a fegyverkezési kiadásokat. Szaudi-Arábia. Persze tudjuk az olaj, amelyet Amerikának érték, eladnak, de a közelmúltban erőteljesen diverzifikálták a szaudi szállítást nem csak az Egyesült Államoknak adnak már el, hanem diverzifikálták piacokat, és ez valószínűleg befolyásolja a jövőbeni eseményeket. Ha a dolgok úgy alakulnak, ahogy mi reméljük, azaz demokratizálódás indul meg. Az utolsó kérdésem pedig az iszlamizmussal és az iszlám fenyegetéssel kapcsolatos. Ahogy ön is említette, az iszlám terrorizmus és az úgynevezett iszlám fenyegetés valószínűleg a legnagyobb áldozatai annak, ami most a közel-keleten, Észak-Afrikában történik, hiszen ők a partvonalról figyelik a történelmi átalakulásokat, és ez meglepő. A tudósok és az úgynevezett szakértők, akik évtizedeken keresztül rossz irányba mutattak, most mit fognak kitalálni? Mi lesz az új fenyegetés? Grazie, onorevole Arla. Köszönöm, Harlaki úr. Meyer úr kap szót három percben. Köszönöm, elnök úr. Professzor úr beszámolója kezdetén elmondta, hogy alulértékelték a veszélyhelyzetet az arab országokban. Ezt azért ö, ismétlem, mert nem tudom, hogy jól értettem-e, tehát alulbecsülték a helyzet súlyosságát ezekben az arab országokban. Itt nem alulértékelésről van szó, hiszen az Európai Unió jelenleg is mással foglalkozik. Az Európai Unió fő aggodalma a szabad kereskedelem, az emberi jogok másodlagos jelentőségűek. amikor Cooper úr legutóbb ellátogatott ide a szakbizottsághoz, akkor ő semleges álláspontot foglalt el ugyanazon a napon, amikor az ENSZ közzétette az eltűntek tehát Genfben, és elítélte egy bakrani kórház elfoglalását, amelynek során az orvosokat is fogva tartották. Nos, az Európai Unió nem fog határozott álláspontot. Nem kellene egy szigorúbb ö, diplomáciai álláspontot kialakítanunk? Diplomáciai területen nem kellene vezető szerepet betöltenünk? Nem kellene egy mozgalom élére állnunk? Nem kellene kettős mércével mérni attól függően, hogy az adott ország, amiről beszélünk, rendelkezik-e kőolajjal, vagy más erőforrásokkal, vagy sem. Szaúd-Arábia például a világ egyik legkegyetlenebb rezsime, a szaudi dinasztia, testi fenyítéseket alkalmaz, rettenetes magatartást tanúsít például a nőkkel szemben, egyes őrök csupán az ortodox dogmák, például az öltözködés, vagy egyéb szabályok betartásával foglalkoznak. És mindenek ellenére milyen az álláspontunk Szaúd-Arábia vonatkozásában? Az emberi jogokról semmit nem mondunk, mert a szaúd-arábiai kőolajtól függünk. Azt hiszem, hogy ez az álláspont egyszerűen nem tartható. Ki számított arra, hogy ö, mi fog történni Bahreinban? Az Európai Unió kereskedelmi megállapodásokat akart aláírni ezzel az országgal, és az energetikai függőségünk az, ami számít. Most pedig Franciaország, Spanyolország és az USA között van egy kereskedelmi viszály, azt illetően, hogy ki ö, értékesítsen több ö, tankot Szaúd-Arábiának. Ez tehát a viszálykodás tárgya, hogy ki adhat el ö, több tankot Szaúd-Arábiának. Hát ez hihetetlen. Ez egyszerűen tarthatatlan. Elnök. De Szárnesz következik három percben. Köszönöm szépen. Professzor úr, két-három kérdésről szeretném a véleményét megismerni. Először is, hogyan látja a nemzetközi közösség helyzetét? A polgári lakosság védelme, illetve beavatkozás lenne a megfelelő lépés, illetve mikortól fontosságú, hogy ez megtörténjen. Szeretném, hogyha erről a kérdésről nyilatkozna, mert úgy gondolom, hogy ez egyre relevánsabbá válik a következő hetek, hónapok során. Aztán Szaudarábia kapcsán említette a szaudi fiatalokat, akik szabadságra vágynak, ugyanúgy, mint a többi arab országban is. A nőkről nem beszélt. Van-e ez ügyben információja, hogy milyen a helyzete a nőknek, milyen a hozzáállásuk, mennyire készek a forradalomra. Van-e erről esetleg információja? Aztán Szíria ügyében a szíriai elnöknek az álláspontja számomra megdöbbentő, illetve ugyanaz a zárt hozzáállás jelenik meg, elzárkóznak a világ elől, Ön szerint van-e mozgás lehetőség, mozgástér ezen a téren, illetve hogy hogyan látja a, az elnök fiainak a szerepét, és hogy mi történik, hogyha a szíriai elnök ennyire süket a nép szavára, és Törökország milyen szerepet tölthet be az arab világban, akár most, akár a jövőben. Köszönöm. Köszönöm, Deszern az asszony. Nyolcan szóltak hozzá, és Gerges úrnak 20 perce van, hogy válaszoljon a kérdésekre. Um, Fantasztikus kérdések, bár csak lenne legalább egy óránk a válaszra, hiszen kritikus, alapvetően kritikus kérdések voltak. Hadd kezdjem az első kérdéssel, és ezzel tulajdonképpen egy csoportot fogok át. Az elmúlt 60-70 években a választás alapvetően a stabilitás és minden egyéb közti választás volt. A nyugat különösen az 50-es évek óta, és amikor nyugatról beszélek, akkor Európáról és az Egyesült Államokra egyaránt. de különösen a hidegháborút az Egyesült Államok a stabilitást helyette, helyezte első helyre. Tehát az emberi jogok, a jogállamiság áldozatává vált a szűken értelmezett stabilitásnak. A stabilitás az olaj ellátásának biztosítása, hiszen mindannyian függünk az olajtól, nem csak az áldás, hanem az átok is a nemzetközi rendszeren. És ez az átok óriási károkat okozott, nem csak az, itt, az ottani társadalmaknak az autoriter elnyomás miatt, hanem a nyugaton is. A tekin, abból a szempontból, hogy a nyugat hogyan kezelte a világnak ezt a részét emiatt. Az autokraták, tehát a diktátorok, amit az elmúlt év, 60 évben tettek, az oda is vezetett, hogy mi manipulálni próbáltuk a, a választásunkat. A nyugati hatalmaknak vagy azt mondták, hogy vagy elfogadtok minket diktátorokat, vagy jön az iszlamis, iszlamista alkaida. Ha egy dolog ebből a az elmúlt négy hónap felkeléseiből világosá vált az az, hogy a választás nem a diktátorok, extremisták közti választás, hanem van egy hatalmas harmadik hullám. A keleti társadalmak, a centristák, a, az emberi jogi aktivisták, a civil társadalmak, az arab utcákon is ott van sokkal inkább, mint az a fajta szimplicista paradigma, amely az elmúlt 60 évben uralta a tudományos világot, a miénket. A legnagyobb vesztes, a legnagyobb vesztese mindennek az alkaida, az alkaida ideológiája. Az alkaida ideológia azt mondta, hogy az erőszak az egyetlen módszer arra, hogy a nyugat változásra kényszerüljön, és a nyugat nem engedte ezt a változást. Több milliók nem egyszerűstek, több millió arab és muzulmán hangosan és világosan kifejezte, hogy számít a politika, a civil társadalom számít. Óriási tömegek vannak, akik nem csak kenyérről beszéltek, hiszen ismerjük a gazdasági válságot, de nyílt társadalmakat akarnak, hatalomátadást, átlátható társadalmat, és ebből a szempontból úgy gondolom újra kell értékelnünk a közel-keletet domináló paradigmát. Nem csak az utópia és az iszlámizmus van, illetve a, dem, a diktatúra és az iszlamizmus, hanem más is, és ezt kellett megtanuljunk. Ami persze nem jelenti azt, hogy az iszlamisták ne lennének az egyenletben kritikus szereplők. Nagyon sok arca van az iszlamizmusnak, tudjuk. Van a mérsékelt főáram, van a radikális iszlám, és vannak a militáns iszlamisták. A főáramban a, alapvetően domináns szerepet járnak a régió politikájában. Nem azért, mert ők a legerőteljesebbek, hanem ők a legerőteljesebben megszervezett csoportja a világnak azon a részén. Vegyük Ázsiát, a szeptem, akkor látni, hogy az egyiptomi iszlamisták 20-30%-át kapják majd a szeptemberi választásokon Tunéziában is. De nem lesz más olyan csoport, amely Gánában például 30%-ot megszerezne, mert nem megszervezettek. És ez az, amit az Európai Unió, amiben segíthet. Alapvetően a több millió hang nélkülinek, akik az elmúlt hónapokban találtak havuk, hangjukra, nekik kell segíteni, a szer, hogy megszervezzék önmagukat, szemináriumok, médiával. Ezek javaslatok, én most nem rövid távról beszélek, bocsánat, rövid távról beszélek, nekünk, az Európai Uniónak, a nemzetközi közösségnek segítséget kell nyújtani, hiszen ott segítségre van szükség. Az elmúlt 45 évben diktatúra volt. A civil társadalom teljes mértékben mm, az autoritár állam elnyomása alatt volt. Nem könnyű felépíteni ilyen alap nélküli vágyakra, ezért a rövid és a hosszú táv egyaránt fontos nem, ta, nem félelem taktikákkal élek, én nem félek a muzulmán testvériségtől. A, a lényeg az, hogy ne ők legyenek a társadalomban a domináns elemek, azért, mert nem ők képviselik a többséget. Én azzal érvelnék, hogy az egyiptomi társadalom, tunéziai társadalom, a líbiai társadalom, egyiptomi társadalom 70%-a a főáramú, relatíve centrista felfogású és ahogy az elmúlt névszavazásban Egyiptom, az elmúlt névszavazáson Egyiptomban láttuk, az iszlamistáknak megvannak a szervezési mechanizmusai arra, hogy szavazzanak, és az ő szavazatuk számolt, ahogy számított, ahogy néhány héttel ezelőtt egyértelműen láttuk. Én azt, mondtam, azt mondanám, hogy a, az iszlamisták 70%-a szavazott, és a fiatal férfiak és nők, a tenkris, centristák, emberi jogi E, támogatók csak 20%-ban szavaztak. Ez alapvetően egy olyan táblázat, amit ki lehet tölteni már ezek alapján a választásokra vonatkozóan. Az alkaida nem kritikus, a e, tényező ez a legnagyobb vesztes. Az iszlamizmus nem domináns erő a régióban. Hadd térjek vissza a fegyverkezésre és fegyverekre. Ugyan Londonban élek, és ott dolgozom, amerikaiként beszélek. A Szaudi királyságban néhány nappal ezelőtt a külügyminiszter ellátogatott azért, hogy biztosítsa a szaudi vezetést. A látogatást megelőzően megkérdezték tőlem, hogy vajon a külügyminiszter beszéle a bahrajni helyzetről Szaudi Arábiában, és én azt mondtam, hogy nem, nem fognak beszélni sem a szaudi belső, sem, sem pedig a bahráni belső helyzetről. Ennek a látogatásnak a célja az emberi kapcsolatok. A második dolog, amit Robert Gates mondott, a, azzal volt kapcsolatban, hogy 60 milliárd dolláros fegyverüzletet ajánlott fel e Amerika legnagyobb üzletét a történelemben. Néhány évvel ezelőtt Robert Gates és a szaudi vezetők erről beszéltek, megpróbálták a ballisztikus rakéták ügyét tisztázni, az eladás ügyét. Irán, és erre az önkérdésére térnek vissza, az iráni fenyegetés sokkal kritikusabb. Ez nem polémikus kérdés, de, me, de mutatja, hogy milyen prioritások vannak. A fegyverkereskedelem hatalmas ágazat, a legnagyobb üzlet, ez tény. És valóság része az, hogy a Hogyha megnézzük a körvonalakat, például ezt a jelentős balisztikus rakéta rendszerre értékesítését Szaudi-Arábiában, akkor ebből is látszik, hogy Irán nem fenyegetés, egzisztenciális fenyegetettség Szaudi-Arábia számára. Ez a valóság. Irán soha nem vonult be az elmúlt 165 évben sehová, hanem őket szállták meg Saddam Hussein 79-ben, 88-ban. Az Irán fenyegetettséget persze nem akarom most minimalizálni, lekicsinyíteni, lehet belül, róla beszélni, de Irán, mint olyan, és Szaudi-Arábiáról készített, Irán sokkal sérülékenyebb, sokkal kitettebb a demokrácia vírusának a régióban, mint gondolnánk. Több tízezer iráni vonult ki az utcákra. Az iráni civil társadalom az egyik legkimunkáltabb civil társadalom, és tudjuk, hogy mi történt a legutóbbi választásokat követően. Irán megpróbálta túlélni ezt a vihart, amely a, a régió szociális szövetét is már megtépázta. Az iráni és Bahráni kérdésekkel kapcsolatban azt mondták, hogy Irán, ha politikai reformokat nem tudnának bevezetni, akkor szerepet játszhatna a felfordulások közepette. Ebből a szempontból fenyegetettség. De a belső kérdésekről a külső kérdésekre helyeződik át a hangsúly alapvetően az amerikai érdek is fontos itt, hiszen az amerikai külpolitika mindig mindent jobban tud, a hírszerzés mindig mindent jobban tud. Még a Wikileaks dokumentumaiból is, hogyha megtudtunk sok mindent, akkor abból is látszott, hogy néhány hónappal ezelőtt Iránnak semmi köze nem volt sem Jemenhez, sem Bahrainhoz. Ugyan szeretett volna, ez persze nem kérdés, de Irán jelenleg megpróbálja túlélni a helyzetet. A saját rendszert próbálja megmenteni attól, ami a régióban változásként érezhető. Nem hiszem, hogy alkotmányos átalakulásra számíthatunk. Az abszolút monarchia alkotmányos monarchiává alakulna, hát ez nem várható. Tény, hogy Szaudi-Arábia az ellenzéket vezeti, akár akarjuk, akár nem. ne legyünk illúzionisták, és egyértelműen fogadatok. Ez a Szaudi-Arábia a régió ellen, vagy forradalom ellenes mozgalmát vezeti. Egyiptomban, Bahrányban aktívan beavatkozott. Mire gondolok egy anekdóta? A szaudi-szíriai kapcsolatok nagyon feszültek voltak az elmúlt években. Civil, polgári polgárháború is volt, akkor, amikor a Szíriában a lázadások elindultak, telefonon a szaudi király a szíriai vezető támogatásáról biztosította. Ez is azt mutatja, hogy a régióban mi történik. Egy egzisztenciális fenyegetettséget éreznek ezek a rendszerek, és ezt túl akarják élni. Lehet persze azzal érvelni, hogy a szaudi vezetés érdeke az, hogy proaktívak legyenek, és előre a politikai reformokat ők adják, ők határozzák meg, és sok, morkában, sok formában a további eh, lázongásokat megelőzzék, mert tudják, hogy ez a politikai vihar olyan erőteljes, hogy még Szaudi-Arábia sem lehet eh, immunis vele szemben. A király úgy gondolja, hogy mindaz, ami történik, alapvetően azt rázza meg, amiben, ami Szaudi-Arábia számára a rend és stabilitás. Az elmúlt hetekben ez rendkívüli izgalmakat okozott, és az Obama adminisztráció arra a következetésre jutott, hogy a kifele való kapcsolatok meghatározó jellege miatt nem kell Bahrain kérdését Szaudi-Arábiában felvetni. Líbia történelmét kérdezte. Líbia mm, egyfajta mm, konstrukció, mesterséges konstrukció, tulajdonképpen a teljes kelet egy kitalálmánya, hogy tudjuk, 1918-20-as évek találmánya, beszélhetünk Libanonról, modern Jordániáról, Szíriáról, Irakról, honnan kezdjük? az iraki válságra emlékszünk, sok amerikai politikus elkezdett ötletelni arról, hogy Irakot három államra bontsák. Tudósként és az arab és keleti politika tanulmányozójaként egy dolog lenne fontos, hogy üzenetként elmondjam. Most először történik a régióban az, hogy az arab népek megpróbálják saját dolgaikat meghatározni ez az önmeghatározás pillanata. Az arab világ az ottomán hatalom alatt állt 500 évig szinte. Az első világháború végén az ottomán hatalom összeomlása volt az a nagy pillanat, amikor ö, gyakorlatilag felosztották őket Nagy-Britannia és Franciaország között a gyarmatosítást követő időszakban ott még mindenki lovagolt csak, és nem volt soha e, vagy lovon jártak, nem volt módjuk arra, hogy bármit saját maguk számára meghatározhassanak. Most jött el ez a pillanat. A nyugati pluralizmus, pluralizmus izraeli zászlókat nem égetnek, az emberek arról beszélnek, ami egyszerű dolog, kenyér, munka, választás, átlátható kormány, és ezért olyan fontos, hogy mi történik. Összehasonlítottam az eseményeket, és összehasonlítottam a berlini fal összeomlásával. Ez az arab világ berlini fal pillanata, a momentuma. Lehet, hogy túlzok, de amit látunk, az most a falban való repedések. Tehát kezd összeomlani ez a fajta autoriter fal amit tapasztalunk, az történelmi és forradalmi jelentőségű. Történelmi, mert ez az első szociális forradalmak voltak, és ez, az emberek nem azt mondják, hogy a, a rendszert foltozgassák, nem, ezt szeretnék teljesen maguk mögött tudni és új rendszert kialakítani. Szíria egy egész más kérdés. Ami ott történik, az nagyon sokat mond az elnyomó rendszerről. Az emberek fellázadnak és tudják persze, milyen következményei vannak. Tudjuk mi is. Láttuk a következmények, a következmények mik lehetnek. De ez is mutatja, hogy milyen léptékű, milyen mélységű és milyen erőteljes ez a vihar, amely végig söpör a régión. És ezzel eljutottam arra a kérdésre, ami a, a a liberális beavatkozás, a liberális intervencióval kapcsolatos a hidegháború idejében. Ugye a liberális intervenció különösen Amerikában nagyon népszerűvé vált az új konzervatívok körében. Ez az egész narratíva, a liberális intervenció, ez most hitelét vesztette, amikor Amerika beavatkozott Irakban, tulajdonképpen saját maga vetette, eh, vagy verte a koporsóba az utolsó, a liberális intervenció koporsójának, eh, koporsójába az utolsó szögeket. Líviában a nemzetközi közös, Líviával kapcsolatban a nemzetközi közösségnek nincs választása. Attól félek, hogy a nyugati katonai intervenció elmélyülése még Líbiában is megmérgezné, eltorzítaná, korrumpálná a, az alapvetően demokratikus jellegű forradalmakat, még Líbiánban is. Értem az ellenzék kívánságát, hogy a nyugat nagyobb katonai intervencióval jelenjen meg, de de nagyon sokkolna, hogyha a katonai főparancsnok azt mondaná, hogy további bombázásokra van szükség. Ugye, hogy kvázi, hogy utat vágjon az ellenzék számára. De úgy, azt szerintem az lenne a fontos, hogy a feltörekvő, alakuló konfliktusban nem ez a szerepe lenne a nemzetközi közösségnek. Szerintem jobb lenne, hogyha szigorúbb, visszafogottabb korlát, korlát, szigorúbb korlátai lennének a beavatkozásnak humanitárius okok miatt, és az ENSZ jogi intervenciós szankciói nagyon jól meghatározottak voltak. Ezek nélkül bármely csoport vagy vezetés manipulálhatná az országot. Azért óva inteném a nyugati világot, a nyugati szövetségeket, hogy egyre inkább egyre erőteljesebb katonai beavatkozást vállaljanak. Persze ez történik ilyen helyzetekben, de a katonai beavatkozás a, a civilek védelmében alakult ki a hatalom átadásáig. Persze mindannyian ezt szeretnénk, ez nem kérdés, de, de nem ez itt most a, az eredmény. Bármennyire is fájdalmas, és bármennyire is szeretnénk, hogy Kadafi menjen, tiszteletbe kell tartsuk a nemzetközi jogot. Egyébként mindannyian vesztesei leszünk. Jemen. Szeretném, hogyha az Európai Unió, az Európai Parlament hallatná hangját az Öböl Tanácsban, az ENSZ-ben és a nemzetközi közösségben, hogy Szale végre felálljon és menjen. Nincs Szálek eh, számára más lehetőség, el kell hagynia. Jemen összeomlik, ha ő marad hatalman. Nincs más lehetőség, és az Európai Uniónak, az Európai Parlamentnek azt kell hangsúlyoznia, hogy a jemenieknek meg kell kapniuk a jogot arra, hogy saját ügyeiket önmaguk határozhassák meg. Szerintem le is telt az időm. Gyorsan elmegy ez a 20 perc. Köszönjük szépen. Talán Nibler elnökasszony végkövetkeztetéseket kíván levonni, hogyha kívánja. Nem, akkor köszönjük a beszámolóját, különösen köszönjük Gerges professzor úrnak ezt a részletes, teljes körül és provokatív beszámolót bizonyos észrevételeit illetően, melyek egyébként rendkívül pontosak voltak. Akkor tehát holnap 9 órakor találkozunk, hogy folytassuk a külügyi szakbizottság munkáját, az ülést berekeztem.